Colleghi, hmm. eh, comunico di aver ricevuto dal Consiglio. A következőket szeretném elmondani. Az első olvasatban megkapott eh, anyagot szeretném kommentálni. A tanács csak a bizottsági javaslatot fogja figyelembe venni. Három hónapja van a parlamentnek. Holnaptól kezdődően fogják, tehát április 3-ától számolni ezt a három hónapot. Következő napi rendi pont, Zalewski jelentés. A